Az elnök. Κυρίες και κύριοι, Jó napot kívánok! Most megnyitom a mai ülésünket. Az első napi rendi pont a bizottság nyilatkozata az EU hív egyszerre adott globális válaszol. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy a bizottság nyilatkozatát követően lesz egy hozzászólói kör, tehát a frakció nevében szólnak hozzá, nem lesz spontán felszólalás ebben a napi rendi pontban. Lelli úrnak megadom a szót a bizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy ma este elnézést, rossz papírt vettem elő, tehát nagyon örülök annak, hogy gratuláltak az Európai Parlamentnek az éjszilágnap